A, cseh köztársaság Románia, Bulgária és Magyarország hatóságai értesítettek róla, hogy európai parlamenti képviselői választották Jirzsi Pajnét, Rajvan Popát, Asim Ahmedov Ademovot és Járóka Líviát. 2017. szeptember 5, 13, 14, illetve 15-ei hatállyal Mac Negresco urak, Gabriel és Gárpác asszonyok eh, pótlására a parlament nyugtázza az ő megválasztásukat, és eh, üdvözlöm a kollégákat, akik eh, teljes jogú képviselőként a házszabály